Ki a éteint la lumière? Ah, voilà. Kioltotta, kioltotta le a lámpát. Nos, hát Lux fiát, íme újra fény van. Úgy vélem, hogy még minthogyha nem pihenték volna ki magukat, és még figyelmetlenek, talán a nyár hatására. Íme most már rendezettebbek a sorok, ez így jobban tetszik. Tomá asszony, szia úr, Kérem foglaljanak helyet. Ah. Bah oui, mais c'est ton coordinateur, hein. donc euh, tu vois ça avec lui. Hein. Donc euh... <laughs> bon. Alors d'abord. Akkor ott tartunk, hogy mindenkit üdvözlök, már egyeseket üdvözöltem, nevezetesen a koordinátorokat, Remélem, hogy mindenki kiváló szünidőt töltött, és persze mindenki remélem, hogy jól nyaralt, de sajnos ugyanakkor beárnyékolta a vakációnkat a barcelóniai terrormerénylet, mindannyian szolidálisak voltunk a spanyol néppel, a katalánokkal, és mint hogy Spanyolországot mélyen sújtotta az, ami történt, mindez persze Franciaország, Nagy-Britannia és egyéb más országokat érintően következett be, és hát Brüsszelről nem is szólva, kiki emlékszik erre is, ez valóban beányékolta, és nem is kevéssé a nyarunkat, mindannyiunk nyarát. De hát, mint ahogy mindig is szoktuk mondani, az élet folytatódik, és mi is folytatjuk a munkánkat, és ezáltal is kell jeleznünk ezen embereknek, hogy nem tudják megakadályozni a demokráciának a tovább lépését, a haladását. A napirendre térnék most át, vannak-e észrevételek a javasolt napirendtel kapcsolatosan, úgy látom, hogy nincsenek, akkor tekinthetjük ezt most ezáltal jóvá hagyottnak, és rajta következzen egyből a következő napirendi pont, és mint minden alkalommal most is hagyjuk jóvá a legutolsó jegyzőkönyvet, nevezetesen a 2017. július 12 i ülésünknek a jegyzőkönyvét. Van-e észrevétel? Úgy látom, hogy nincs, akkor jóvá hagyottnak tekinthetjük ezt a jegyzőkönyvet. Most pedig következik a szavazás. Kettő szavazásra kerül igazándiból sor, illetve egy három vagy harmadik szavazásra is sor kerül egy állásfoglalással kapcsolatosan, de most még a költségvetési kérdéseknél tartunk, és ö, utána pedig szavazunk az általános költségvetésről. Mindenek előtt a módosítókkal fogjuk kezdeni. Kérdezem, hogy mindenki elhozta az elektronikus kártyáját, illetve van-e, aki nem hozta el? Kérdezem. Úgy tűnik, hogy nincs tökéletes akkor a helyzetünk. Szavazzunk. Tehát a módosítókkal kezdjük. A 6310 ról nyitom meg a szavazást. Te mellette szavazol, ugye Izabel? Lezárom a szavazást jóváhagytuk ezt a módosító indítványt, Jön a 63 es megnyitottam a szavazást, lezártam, jóváhagytuk 63-12-es, lehet szavazni, lezártuk a szavazást, jóváhagyva 63-13-as. Lezártam a szavazást. Jóvá hagytuk. 63-14-es. Lezártam a szavazást. Jóvá hagytuk. 63-15-ös. Lezártam. Jóvá hagytuk. 63-03-as. Lezártam elvetettük. 63.00. Lezártuk, elvetettük. 6301 es Túl vagyunk rajta. Elvetettük. 6302 es Lezártam elvetve, 6304-es, lezártuk, elvetve, 6305-ös, lezártuk, elvetettük, 6306-os, lezártuk, elvetve, 6307-es, megnyitottuk a szavazást, lezártuk, elvetve, 6308-as, lezárva, jóba hagytuk, 6309-es, lezártuk, jóvágyva. Következenek most a következő szavazatok és szavazások, és utána pedig a végszavazás. Mindenki készen áll a feladatra? Egyes módosító. Lezártam. Jó vagytuk. Kettes módosító, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jó vagytuk. Hármas módosító tanítvány. Lezártuk. van négyes eddig elvetettük, ötös, készen vagyunk, elvetettük, elvetettük, hatos, lezártuk a szavazást, jóváhagyva, hetes, lezárva, jóváhagyva, nyolcas. lezárva, jóváhagytuk, kilences, lezártuk, elvetve, tízes. eddig, jóvá hagytuk, 11-es, lezártam, elvetettük 12-es, most zártam le a szabadást, elvetettük 13-as, eddig tartott a szavazás, jóba hagyva. Most pedig a végső formájában szavazunk a jelentéstervezetről. Megnyitottam a szavazást a módosítókkal együtt, és most zárom le a szavazást. Jóvá hagytuk. Nagy többséggel, köszönöm szépen, kedves kollégák. Az imént a koordinátorokkal kérem a figyelmüket, Szóval az imént a koordinátorokkal megtartottuk azt a kérelmét az Európai Bizottságnak, amely arra irányul, hogy egy hónapra korlátozzuk az ETHA megoszlásának a kérdését, tehát a közös agrárpolitika és a halászati politikával kapcsolatosan, a halászattal kapcsolatosan különösképpen, és az Európai Bizottság azt kéri, hogy konkrét okoknál fogva egy hónapra korlátozzuk az állásfoglalásokat, mert hogy október 5 én és 6-án egy konferencia keretében kötelezettségvállalásokat kell neki nyilvánvalóan és nyilvánosan tenni. Tehát, hogyha túlságosan elhúznánk az észrevételeinket és a fenntartásainkat, akkor ez gondot okozna. Kikértem a véleményét valamennyi frakcióknak, és egy többség alakult ki a tekintetben, hogy fogadjuk el az Európai Bizottság felvetését, kezdeményezését. Éppen ezért íme itt az itt a administratív főnökség mondja, hogy milyen dolgokat kell betartanom, a 105-ös cikket kell betartani, illetve az 50-es cikket is az eljárási rendből, azért, hogy ezt a módosítási rendet be tudjuk tartani. Tehát, amiről szavazni fogunk, az a következő tehát a koordinátorok az imént döntés hoztak, és ezt kírálom most az önök figyelmébe, és a zöldek, a GUE, a liberálisok azt szerettek volna, hogy a normális határidőkkel dolgozzunk, a többi frakció pedig az Európai Bizottságnak az véleménye mellett szólt, tehát egy bő többség alakult ki, jól lehet megosztottak voltak a frakciók között a vélemények. És minden mögött mondom én ezt, azt, hogy itt nem valami egyéb dolgot kell látni a kezdeményezés mögött, hanem valóban ez korlátozóak, nagyon szigorúak ezek a határidők, és ez, ez, ez ösztönzi azt, hogy elterjesszék eddig az időpontig, tehát október elejéig a költségvetést. És a fő igazgató beszéltem, és ők jelezték ezt. Tehát a koordinátor ülésen ezt megbeszéltük, minden egyes frakcióknak jelen volt a koordinátora, és természetesen képviselte a saját kollégáit, kiki elmondta az álláspontját, és én pedig most azt mondom az önök figyelmébe, hogy arról van itt most akkor szó, hogy egy hónapra korlátozzuk a határidőt, és erről fogunk most szavazni. Tehát most megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, ki támogatja ezt a kezdeményezést. Rendben, rendben, tehát szót kértél? Le Lezártam a szavazást. Akkor a 105-ös cikknek a végrehajtását jóvá hagytuk, köszönöm szépen. Kedves kollégák! A hatos napirendi pont következik. rendelet módosítással fogunk foglalkozni. Felolvasom. 1380 per 2013 rendelet módosításáról van tehát most szó a közös halászati politikának ö, ö, a kérdéséről az Európai Bizottság előterjesztett egy javaslatot, egy technikai rendeletre, amely módosítja ezen alaprendeletet. És 12-én júniusban a koordinátorok úgy döntöttek, a, hogy a titkárság lesz felelős azért, hogy előkészítse a módosítóknak a javaslatait, és ezt ezzel foglalkoznánk. Ha csak egy tizede a képviselőknek a frakción, vagy a bizottságunkban nem ellenzi, akkor az egyszerűsített eljárást fogjuk alkalmazni az eljárás rend 30, 50. cikke alapján, és ennek keretében tehát sor kerülhet az egyszerűsített eljárásra, és majd szeptember 25-én pedig a módosítókra sor kerülhet azért, hogy jobbágyjuk. Elizája a szó. Mm. Uh, thank you for having me. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hogy miért is módosítjuk a közös halászati politika rendeletet? Most nagyon egyszerű a válasz 2013-ban a kirakodási kötelezettséget progresszív elemként vezettük be a közös halászati politikában. Az elképzelésünk az volt, hogy a kirakodási kötelezettség fokozatos végrehajtásával együtt jár majd a több éves gazdálkodási tervek elkészítése. Ezt együttdöntési eljárással fogadják el, és ebbe benne vannak de minimis kivételek, a, egy sor olyan rendelkezés, amelyre azért van szükség, hogy megkönnyíthessük a kirakodási kötelezettség végrehajtását. Ahogyan tudják, a balti tengerrel kapcsolatban van egy érvényes többéves gazdálkodási terv, a többivel kapcsolatban még folyik az együttdöntési eljárás visszadobási terveket ideiglenes intézkedésként fogadtuk el, amíg nem kerülnek elfogadásra a több éves gazdálkodási tervek. Ez évvégén kifut, és nem váltja föl semmit. Tehát december végén öt ilyen terv jár le, egy földközi tengeri, a balti tenger esetében, ahogyan mondtam, van egy érvényes terv, de az összes többi régió esetében nincs ilyen terv. Hogyha nem találunk megoldást, akkor januártól kezdve a halászoknak nem lesz lehetőségük arra, hogy a de minimis vagy a magas túléléssel kapcsolatos kivételeket, kivételek előnyeit élvezzék. Három évre korlátoztuk be a meghosszabbítás lehetőségét. Mi azt szeretnénk, hogy a bizottság javasolhasson visszadobási terveket delegált jogi aktusok formájában, olyan esetben, ahol a régióra nézve nincs több éves gazdálkodási terv. Szeretnénk együttműködni a tanácssal és a parlamenttel, hogy biztosítani lehessen azt, hogy elkészüljenek ezek a térképek. Tehát nem azt mondjuk, hogy mi delegált jogi aktusokat készítünk, és nem akarunk több éves gazdálkodási terveket készíteni, nem. Nem erről van szó, csak van egy jogi vákum, amit le kell fednünk, és ezért kértünk egy egyszerűsített eljárást. Biztosítani kell, hogy még az év előtt mindent el tudjunk fogadni, és um, jó átmenetet tudjunk biztosítani a következő év elejétől. Itt be is fejezném. Azt hiszem, hogy ez az egyszerű magyarázat elég volt. Persze örömmel válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm. Mindjárt természetesen megadom a szót azon kollégáknak, akik hozzá kívánnak szólni, de jelentéstevőként szeretném jelezni azt, hogy technikai módosítót indítványoz az Európai Bizottság, tehát az alaprendeletnek a módosítását azért, hogy a visszadobási terveket meg lehessen hosszabbítani. Ezen visszadobási tervek, mint tudják, lehetővé teszik azt, hogy felkészüljünk, felkészüljünk arra kötelezettségre, amely a kirakódást célozta meg, és aztán ez három évig tart, és aztán nem hosszabbíthatok meg. Több ilyen terv, illetve hát eljárás le fog záródni most az év végén, annélkül, hogy meg lehetne ezeket újítani. Nem mentünk elébe ennek a helyzetnek akkor, amikor az alaprendelet jóvágyásra került, és mégpedig azért nem mentünk elébe, mert úgy tűnt, hogy akkor még biztosított volt az, hogy a többéves gazdálkodási tervek kiváltsák ezen intézkedéseket. Tehát éppen ezért kell gondolnunk erre a fix határidőre, 2018. január 1 Az Európai Belbíróság pedig azt mondja, hogy három évre még hosszabbítsuk meg a visszadobási terveket. Persze mindez oda vezet, hogy a 15-ös cikket módosítani, annak a hatos pontját az alaprendeletnek. Személy szerint, tehát jelentéstevőként úgy vélem, és erre tettem javaslatot akkoriban is, és hát támogatást adott erre a szakbizottságunk, szóval, hogy módosítás nélkül ezt támogathatjuk azért, hogy a halászati tevékenységet végzőket ne büntessük. Úgy gondolom, hogy felgyorsított eljárásban lehetne ezt akkor kezelni módosítók nélkül. Ezzel együtt, pragmatikusan kell megközelítenünk ezt a kérdést, és nem szabad, hogy elébe menjünk, és ez kihatással legyen az egyéb terveinkre, többek között a, a partra szállítási kötelezettséggel. Tehát itt egy alkalmi dologról van szó, és nem egy csapdát állít az Európai Bizottság, legyen ez teljesen világos. Tomá asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ettől nem fogom szerelmet, nem fogom a szívembe zárni a delegált aktusokat, de kérdezem, elnök úr, csak egy technikai módosításról van szó, vagy sem? Mert az Európai Bizottság részéről nem ezt hallottam az imént, de lehet, hogy rosszul értettem. Én úgy értettem, hogy az Európai Bizottság az új gazdálkodási visszadobási tervet úgy fogja előterjeszteni, hogy nem jelzi, hogy módosításra kerülnek a jelenlegi felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. És hát módosítás nélkül, módosítók nélkül, nélkül az Európa Bizottságnak egy felhatalmazás adni egy olyan témában, amely az együttdöntési hatáskörbe tartozik, azért ez egy nagy dolog. Tehát kérdezem világosan, hogy meghosszabbítjuk az eddigi dolgokat, vagy pedig az Európai Bizottság fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy az új delegált aktusokba módosításokat vezet be. A második kérdésem a következő. Ugye három évvel ezelőtt, akkor, amikor szavaztunk, ugye a dolgok elég hosszúnak tűntek, és ez nem kritika, elnök úr, Szóval melyek a határidők, a deadline-ok, -ok, amelyekkel majd dolgozik az Európai Bizottság? Milyen határidőt jelöl meg arra, hogy átlépessünk a következő szakaszba? Mert három év, ez azt jelenti, hogy nagyobb és több felhatalmazást kapnak. Köszönöm szépen. Rudusz asszony. Ulrike. Köszönöm, Szeretném eh, Roller asszony munkáját, illetve magyarázatát eh, megköszönni. Nagyon jól bemutatta, hogy itt egy jogi problémáról van szó. Normál esetben én határozottan ellenezném, hogy hozzányúljunk az alaprendelethez, mert ez szerintem egy nagyon jó jogszabály. De most tudomásul kell vennünk, hogy itt van egy jogi hézag és ezt a jogi hézakot ki kell töltenünk, mert ha ezt nem tesszük, akkor nem csak a halászok, hanem az egész halászat szenvedné ezt meg. Tehát készen állok arra, hogy ezt a lépést megtegyük, és remélem, és itt valóban arra kell koncentrálnunk, így gyorsabban készüljenek el a gazdálkodási tervek. Elkészült a balti tengeri ilyen terv az északi tenger is remélhetőleg még az év végéig elkészül, de ennél többet nem sikerült elérnünk. Ezért minket terhel a felelősség, és azért tudom ezt megszavazni, mert szerintem ez a jó megoldás. Okay. Gabriel Gracias, presidente. En primer lugar, para anunciar que el Grupo Popular evidentemente va a apoyar la propuesta de nuestro ponente, el presidente Cadec, en este, en este sentido. Pero es verdad que a mí me gustaría también mirar un poco hacia atrás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 irányítási tervünk is van a balti tenger, az északi tenger vonatkozásában, de ennyi, ennyi az egész. Szerintem egész egyszerűen nincsen más választás. A bizottság képviselője ismertette az álláspontját. Szerintünk a bizottság nem szabad, hogy felhatalmazást kapjon arra, hogy más elemeket is belevonjon a végrehajtáson alapuló jogi aktusokba. Miért? Azért, mert egyrészt ez politikailag elfogadhatatlan, másrészt jogi szempontból elfogadhatatlan. A bizottság csak akkor fogadhat el felhatalmazáson alapuló jogi aktust, hogyha az nem ö, alapvető témát érint. Na de ez egy olyan kivétel, amely nem szabad, hogy precedenst teremtsen. Egész egyszerűen egészen egyszerűen el kell érni azt, hogy ezek az irányít, ezeket az irányítási terveket ö, gyorsabban készítsék el. Egyetértek a kedvenc koordinátorommal. Péter? Péter Mondelen? Ja, voorzitter, wat we hiermee te maken hebben. Elnök úr, Amivel itt most eh, szembesülünk, az, eh, amit mi eh, reparatív jogi munkának nevezünk, itt korrigálni kell hibákat, és tulajdonképpen viccesnek tartom azt, hogy néhány évvel ezelőtt nem került bele egy ilyen általános záradék a szövegbe. Ha végig gondoljuk, hogy miről is van szó, hát már akkor kellett volna erre gondolni. Jó, hát ez nem történt meg, utólag se lenni most korrigálni hibát, és szerintem valóban azt kell megtenni, amiről itt szó van. Viszont ez a probléma, hogy nagyon optimisták voltunk akkoriban, azt reméltük, hogy majd gyorsan sikerül a több éves terveket kidolgozni, de ez nem sikerült. Gabriel mondta, hogy erre fel kellett volna készülnünk, na de nem készültünk fel rá. Itt jogi kérdések is felmerülnek ma. Ezzel a kérdéssel találjuk magunkat szemben. Elizának visszaadnám a szót, legyünk óvatosak a végrehajtáson alapuló jogi aktusok tartalmát illetően. Nem szabad, hogy másra használjuk ezeket, de hát mi bízunk, én bízom a bizottságban. Csak óvatosságról beszéltem, Eliza. Akkor vissza is adnám a szót. Köszönöm. Technikai módosítást javasolunk. Nem szeretnénk meghosszabbítani a végrehajtáson alapuló jogi aktusokat, csak új ilyen aktusokat szeretnénk, hogyha, hossz, hogyha több éves terv nincs ö, ebben a témában. Itt a negyedik ö, több éves terv fog idén véget érni. Ami a tartalmat illeti, mi mindig olyan intézkedéseket javaslunk, amelyek megfelelnek a tudományos tanácsoknak. Hogyha ezek eltérnek a két-három évvel ezelőtt kapott tanácsoktól, akkor természetesen a tartalmat is ennek megfelelőképpen átalakítjuk. A szakértői csoportnak az ülésére a parlamentet és a tanácsot is várjuk ennek a hónapnak a végén, amikor is a negyedik végrehajtási alapú jogi aktus tervezetet fogjuk megmódosítani, ö, megvitatni. Technikai módosításról van itt szó. Az alapötlet, és ezt szeretném kiemelni, pedig az, hogy az időnk korlátozott, nem szeretnénk a, a több éves irányítási terveket módosítani, ezek érvényben maradnak a következő években is. Szerintem megkaptunk minden szükséges magyarázatot. Van, aki még mindig szkeptikus, ezt értem, de értem a bizottságnak a véleményét is. Óvatosak leszünk, Eliza, ezt már mondtam a biztosnak is, mondtam az árnyékelődőimnak is, óvatosak, figyelmesek leszünk. Egyszerű a kérdés. Ez a kérdés, hogy együtt értő, egyetértünk-e azzal, hogy a, jav, a bizottságnak a javaslata nélkül ö, támogassuk -e ezt a szöveget, vagy sem. Úgy látom, hogy senki nem akar magának problémát, úgyhogy azt látom, hogy az egyszerűsített eljárást így fogjuk alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm, hogyha egyet értenek, akkor folytatjuk is a hetes napi rendi ponttal, még akkor is, hogyha nem értenek egyet egyébként, ugyanis ez a következő napi rendi pontunk. Mi is ez a hetedik pont? Ez egy eszmecsere a bizottsággal arról, hogy milyen eredményeket értünk el a maximális fenntartható hozam teljesítésében. Az 50. cikknek az alkalmazásáról van itt szó. Ez egy rendkívül fontos pont. Ott van a Brexit, ugye sok minden eszünkbe juthat, de most nem arról van szó, ez egy második, ötvenedik cikk. A bizottság a tanácsnak, illetve a parlamentnek minden évben beszámol arról, hogy a maximális fenntartható hozam teljesítésében milyen eredményeket ért el. A március 22-i ülésen a koordinátorok úgy döntek, hogy meg fogják hívni a bizottság szakértőit a és kérik őket, hogy a közös halászati politikáról és a 2018-as helyzetről számoljanak be. Július 5-én erre sor is került, úgyhogy most visszaadnám a szót Eliza Rollernek, aki a bizottság részéről be fogja mutatni az elért eredményeket, méghozzá 10 percben. Köszönöm szépen. Nézzük meg az első szlájdot. Ez azt foglalja össze, hogy mi található ebben a jelentésben. A múltban mindig kiadtunk egy közleményt a halászati lehetőségekről. Azt néztük meg, hogy mi is a helyzet a különböző állományokkal. Zajlott egyfajta konzultáció a különböző szezonális kérdésekkel kapcsolatban. És ez a helyzet most megváltozott. Kérem a következő diát. Valaki esetleg tudná mozgatni itt a diáimat? Általában tehát, eh, á, köszönöm szépen az állományokra koncentráltunk. Idén most a khp sokkal globálisabban kezeltük. A maximális fenntartható hozam elérése, biztosítása a cél minden állományjal kapcsolatban, de foglalkoztunk az EU-s flottákkal is, szociális gazdaságosági kérdésekkel, növekedés, versenyképesség, kapacitás kérdések, hogy lássuk, hogy megvan az egyensúly a flottákkal kapcsolatban. Idén először vizsgáltuk meg a több éves gazdálkodási terveket egy kicsit részletesebben, és foglalkoztunk a regionalizáció kérdésével, irányítás, tanácsadó testületek, ajánlások kérdésével foglalkoztunk, megnéztük, hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban. És végül a jelentésünk kitér a kirakodási kötelezettség teljesítésére. Nézzük először az MS t Az észak-keleti Atlanti térségben jó elő elő, előrelépés történt. A 66 állományból 39-et a e, maximális fenntartható hozammal összhangban e, fogtak ki, e, és a 44 tagot állapítottunk meg, a földközi tengeri térségben viszont nagyon komoly a helyzet, itt a túlhalászat még mindig nagyon súlyos, az FMSY két-háromszorosa, és a sok állomány státuszát egyszerűen nem ismerjük. Hogyha megnézzük 2013 és 2015 között eh, a fejlődést, akkor látjuk eh, az előrelépést azon állományok kapcsán, amelyeknél nincs túlhalászat. De ha visszamegyünk a földközi ott eh, stagnálást látunk, egyetlen semmilyen előrelépés nem történt itt ebben a térségben az elmúlt 15 évben. Itt hát azt nézzük, hogyan lehet helyreállítani az állományokat. 2003 és 2015 között az átlagos biomassa 35%-kal nőtt, és a biológiai határok között levő állományok százaléka meg kétszereződött, 35-ről 68%-ra. Viszont a földközi tengeren megint csökkenést látunk, 20%-kal csökkent a biomassa 2003 és 2015 között. Itt Kicsit azt vizsgáltuk, hogy az EU az MSZY tekintetében, tehát milyen előrelépést tett. Most nézzük meg a flották helyzetét. Az EU flották nyereségessége nőtt, 2014-ben már 50%-os növekedést értünk el 2013-hoz képest, a, átstruktúráltuk a flottákat, tehát nem csak az állományokkal kapcsolatos javulásnak köszönhető eh, ez az előrelépés, itt a munka termelékenység javulása is fontos szempont volt. Létrejött egy egyensúly a halászati kapacitás és halászati lehetőségek között, 6%-kal csökkent a hajók száma, viszont a motorteljesítmény meg most ha megnézzük, hogy a e, fenntartható halászati állomány az e, északi tengeri, e, balti tengeri, mediterrán hogyan alakult, látjuk, hogy ha jobban halászok az állományokat, az több pénzt jelent, javuló termelékenységet, egyértelmű ez a következtetés. Sajnos csak a földközi nem igaz, hogy javult volna a helyzet. A gazdasági teljesítményben mutatkozó tendenciákat vizsgáltunk, a halászati mortalitást összehasonlítottuk az fmsy hoz és azt látjuk, hogy a hosszú távon a túlhalászat profitabilitás csökkenést okoz. Ez egyetemen kiderült ez erről az ábláról. Következő kérdés az irányítás, a governance kérdése. Megvizsgáltuk a több éves gazdálkodási terveket, és azt is, hogy a regionalizáció, a tanácsadó testületek milyen szerepet kapnak az irányításban. Azt látjuk, hogy a mappok, azaz a több éves gazdálkodási tervek elfogadása kapcsán csak egy ilyen tervet fogadtunk el a Balti-tenger vonatkozásában. Jelenleg két javaslatról folyik a vita, a konzultáció. Tehát látjuk, hogy van elmozdulás a governance és a több éves gazdálkodási tervek kapcsán. A gyakorlati szempontokat is vizsgáltuk, hogy az előző ponttal kapcsolatban elmondtam, a visszadobási tervekkel is foglalkoztunk, ez 15 közös ajánlást dolgoztunk ki, tehát 15 delegált jogi aktust a kirakodási kötelezettségekkel kapcsolatban, 11. cikk eh, értelmében a Natura 2000 kontextusában 7 eh, közös ajánlást dolgoztunk, így jó lenne, ha itt eh, további előrelépés történne. De hát nagyon sok vita zajlott a tagállami szinten, reméljük, hogy lesz előrelépés. A tanácsadó testületek nagyon aktívak voltak, három ilyen új testületet fogunk létrehozni a Fekete-tenger, a piacok és az akvakultúra területén, és ezek a tanácsok vagy testületek egyre több ajánlást bocsátanak ki. Tehát bármennyire is vannak problémák és nehézségek, azon dolgozunk, hogy az összes érintettek és a civil társaságok is beleszólhassanak a dolgokba. Kirakodási kötelezettségek. Következő, ezt most kiterjesztettük ennek a hatáját a balti tengeri, fekete tengerre is, minden iparilag méretben fogott fajtára, mélytengeri fajtákra. Megnézzük, hogy a kirakodási kötelezettség mennyi takra terjed ki. Az északi tenger esetében 82%-ra, az északnyugati eh, tengerek tekintetében eh, a takok 86%-ára, a délnyugati vizek eh, tekintetében 77%-ra, a földközi tengeren pedig csak 29% ez az arány. A jelentésben részletesen kitérünk arra is, hogy még több munkára van szükség ennek érdekében, hogy a fő kihívásokra választ találjunk. Az együttélő fajok, azután a kisméretű fogások kezelése, tárolása, értékesítése, több adatra, jobb adatokra van szükség a visszadobásokkal kapcsolatban, és hatékony eh, végrehajtása ellenőrzésre van szükség. Ezek a fő, fő kihívások célok. November 15-én lesz egy szemináriumunk, meghívjuk a legfontosabb érintett szereplőrek, hogy elsőben ezzel a négy kihívással a legfontosabb kérdésekkel foglalkozzanak, és felkérjük a tagállamokat és a tanácsadó testületeket, hogy álljanak elő megoldásokkal. Még gyorsan a bizottság javaslata a halászati lehetőségekről, amit szeretnék ismertetni a e, KHP célkitűzéseinek alapján és a legjobb e, hozzáférhető tudományos szakvélemény alapján e, fogunk foglalkozni továbbra is a többéves gazdálkodási tervekkel, az MSZI-jal, azután az elővigyázatossági elvel olyan fajok esetében, ahol nincs megfelelő analitikai értékelés vagy szakvélemény. Még egy percem van, röviden annyit, hogy tehát a konzultáció zajlik szeptember 15-ig. Nagyon sok hozzájárulás vélemény érkezett a különböző javaslatokkal kapcsolatban májusban volt az első értékelés, októberben elkészül a következő. Szeptember 26-án itt Brüsszelben tartunk egy szemináriumot, és azután természetesen a követ, különböző tanácsi formációk foglalkoznak majd a TAK eh, javaslatok elfogadásával. Itt be is fejezném, de nagy örömmel válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm. Merci, Elisa, pour... Euh, Köszönöm, Eliza. Köszönöm ezt a prezentációt. Márkó kapja meg először a szót. Tiéd tehát a szót, te jelentkeztél először. Köszönöm, köszönöm ezt a prezentációt. Már elolvastam a, az anyagot, és azt látom, hogy ennek a jelentésnek az alapja mindig az, hogy minden jó, de a földközi tengerben mégiscsak vannak problémák. Nekem pedig lenne egy pár kérdésem. Először is az MSY tekintetében a földközi tenger térségében felmerült bennem az a kérdés, hogy amikor látjuk, hogy a maximális fenntartható hozamot nem fogjuk elérni 2020-ban eh, egyetlen egy eh, halállomány tekintetében sem, akkor milyen intézkedéseket kívánunk fogalmatosítani, akár drasztikus drámai intézkedéseket, hogy elérjük a maximum fenntartható hozamot 2020-ra. Rendkívül aggasztó számomra a helyzet, és azt látom, hogy a földközi tengerben egyre csak rosszabbodik a helyzet. Másik kérdés itt a kvóták kapcsán az az lenne, hogy a jelentésben hallhatunk arról, olvashatunk arról, hogy mind minden évben most is új kvóták kerülnek majd meghatározásra. Van egy elemzés, egy jelentés, amelyet talán láttak, és amely 60 kvótát elemez, a bizottság által meghatározott kvótákat, és ezekből 30, vagyis kb. a kvótáknak a fele nem felel meg a szakértők által kért, kért kvótáknak. A bizottságnak a javaslata már nem felel meg a szakértői véleményeknek, de tudjuk, hogy a bizottság javaslatát a tanács még messzebbre szokta vinni. Úgyhogy kérdezem a bizottságtól, hogy hogyan látja ezt az adatot. Nem gondolják-e azt, hogy egy kicsit máshogyan kellene a kvótákat kiszabni? Köszönöm. Köszönöm, Márko. Péter él szó. Önök úr, köszönöm Roller asszonynak a nagyon jó áttekintés nyújtó prezentációt. Természetesen a földközi tengeri helyzet már évek óta ilyen romlik, vagy drámai a helyzet. 2020 kulcsfontosságú év lesz, de hát a kérdés az, hogy hogyan jutunk el addig is, hiszen nagyon sok problémát kell megoldanunk, különböző forgatókönyvek léteznek -e? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem, eh, a chalk species látszott az egyik ábrán, az együtt élő fajok eh, kérdése, erről lesz egy konferencia novemberben, de sajnos eh, az pont egy Strasburgi hét, úgyhogy nem tudunk részt venni ezen a konferencián. De a kérdés az, hogy a bizottság eh, lát-e lehetőséget eh, ezzel az egyre súlyosbodó kérdéssel kapcsolatban, amit eh, meg kell oldani. Mit gondol a bizottság, hogyan lehet kezelni ezt a problémát 2019-re, ugyanis meg kell találni a megoldást. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias, Elisa, por la, por la explicación. Eh, dos cuestiones muy rápidas. Yo creo que en relación... Köszönöm szépen elnök úr. Egy rövid kérdést eh, szeretnék csak feltenni. A eh, maximális fenntartható hozam az MSZI-jal kapcsolatos eh, megközelítéssel egyetértünk, de ahogyan korábban is jeleztem, itt nem szabad leragadnunk több más szemponttal, kérdéssel, társadalmi, gazdasági kérdésekkel is kell foglalkoznunk. És azért azt gondolom, hogy az msz n alapuló megközelítés nem szabad, hogy azt jelentse, hogy társadalmi, gazdasági károk érjék az ágazatot. Ez a 2020-as határidő, ezt, hát ezt rugalmasan kell, hogy eh, kezeljük. És ami az állományok kérdését illeti, ahol kevés biológiai vagy tudományos adat áll rendelkezésre, olyan állományoknál nyilvánvaló, hogy nagyobb bizonytalanság, és kérdés az, hogy a bizottság milyen stratégiát követ majd, amikor rögzíti, meghatározza a kvótákat. Nem tudom, hogy talán nem lehetne a tendenciákat jobban figyelembe venni, ugyanis ami az állományok állapotát illeti, itt valamennyien egyetértünk a földközi tengeri mm, helyzet kapcsán, hogy ez rossz, és az összes érintett országnak többet kellene tenni, és kötelezettségvállalása kellene próbálniuk javítani a helyzeten, intézkedéseket kell hozni és végrehajtani, egyetértünk ebben valamennyien. De az is igaz, ugyanakkor, ahogyan e, a jelentés is rámutatta arra, hogy vannak pozitívumok is, e, ezek közül emelnék ki most e, néhányat. Például a szardellával kapcsolatban jó a menedzsment, jó az állami gazdálkodás, sokat tudtunk javítani, az intézkedések hatottak, eredményesek voltak és más fajokkal kapcsolatban is sikerült javulást elérni. Minden tagállam, minden földközi tengeri tagállamnak persze még több erőfeszítést kell tennie, és 2019-ben eh, már teljes mértékben hatályba lépnek a kirakodási kötelezettségek. Ez egy nagyon bonyolult ügy, de itt is megint csak rugalmasságra van szükség, kell biztosítani némi mozgásteret, hiszen nagyon nagy kihívásokkal állunk szemben, és nagyon sok a probléma, hogyan ezt hallottuk különösen a csók eh, species eh, kapcsolatban ezek ugye olyan fajok, amelyek miután nagyon ritkák és kis, a kifog, kis mennyiséget fognak ki belőlük, más kvótákat terhelnek meg. Valamikor majd persze végre kell hajtani, a, meg kell, be kell tartani a kvótákat, de a nehézségekre való tekintettel itt rugalmasságot kell biztosítani. Sokat beszéltünk már a delegált jogi aktusok eh, eh, határidenek a meghosszabbítással három évvel, mert még nem készítek el a több éves gazdálkodási tervek, tehát ez is jele annak, hogy rugalmasanak kell lenni. Eh, Köszönöm szépen, Alan. Én is szeretnék Elizának köszönetet mondani azért, hogy 10 percben teljes áttekintést tudott adni nekünk az elvégzett munkáról. Az is elhangzott már, hogy a földközi tengeri térségben még nem kielégítő a helyzet, de van itt még két olyan kérdés, a az Észak-Atlanti térséggel kapcsolatban, amiről szintén beszélnünk kell. A bizottságtól azt hallottuk, hogy itt 66 fajta halászata folyik, de a takokon keresztül 105 fajtával kell foglalkoznunk talán arról is kaphatnánk tájékoztatást, hogy milyen helyzet az északnyugati atlanti térségben a többi fajtával kapcsolatban. A biomassa MSI kapcsán a biomaszát úgy kell növelni, hogy sikerüljön teljesíteni fenntartható módon az MSI célkitűzéseket. A bizottság az északnyugati vizekkel kapcsolatban arról számolt be, hogy 2003 és 2015 között 35%-kal nőtt a biomassa. El tudom mondani a bizottság, hogy hogyan nőhetett 35%-kal a biomassa, és hogy ezzel kapcsolatban az MSZ-vájjal kapcsolatos célkitűzéseket az egyes fajták vonatkozásában hogyan tudtuk konkrétan biztosítani fenntartható módon. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Auch ich bedanke. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Roller asszonynak az elmondottakat. Én is az MSZY-jal szeretnék mindenek előtt foglalkozni. Idén a parlamentben már tartottunk egy meghallgatást a biomasz, halálományok biomaszájának a kérdéskörében, a közös halászati politika kapcsán. Itt arról volt szó, hogy hogyan lehet meghatározni az MSZ-t, és hogy az ICESZ-nél miért nem kéri ezt a bizottság az MSY Tracker referenciákról is szó volt a meghallgatáson. El tudnám mondani a bizottság, hogy az ICES-hez, illetve a az MHGTB-hez milyen esetben fordul a bizottság, milyen kritériumoknak kell ezt teljesülni? Thank you. I too would like to thank the Köszönöm, én is szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak ezért a nagyon egyértelmű prezentációért. Kettő dolgot szerettem volna kérdezni, de az elsőre már rákérdeztek a kollégák, vagyis arra, hogy katasztrófa várható a földközi tengerben, és ezt a katasztrófát meg kell előznünk, ugyanis sürgős témáról van itt szó. A második dolog az a szabályaink betartatása. Ez rendkívül fontos. Látom, hogy csökkennek a, csökken a tagállamok által elvégzett ellenőrzéseknek a száma. Annak ellenére, hogy az Európai Unió több költséget különít el a tagállamok számára ezen ellenőrzések végrehajtásának céljából. Viszont úgy látszik, hogy ez a finanszírozás ez nem hatékony esetleg át lehetne csoportosítani ezeket a forrásokat, és az Európai Unió költségvetésén belül másra fel lehetne használni. Az lenne a kérdésem, hogy jól látom-e a helyzetet, ha igen, akkor a bizottság tesz-e valamit annak érdekében, hogy a tagállamok arra használják fel az elkülönített költségvetést, amire kell, vagyis az ellenőrzések végrehajtására, és igaz-e, hogy a bizottság másra fogja ezeket a forrásokat átcsoportosítani. Köszönöm. Izabel Tomá. Köszönöm. Szeretnék én is köszönetet mondani a bizottságnak, és gratulálni a bizottságnak a gyors prezentációért. Nagyon egyértelmű volt. Szeretném, nem csak a bizottságnak javasolni, hanem minden kollégának, hogy próbáljunk, próbáljuk jobban kommunikálni azt, hogy mit is teszünk a közös halászati politika cím szó alatt. Látható, hogy a közös halászati politika a kvótákon, az rendén keresztül lehetővé tette, hogy a biomassa nőjön, illetve a halálomány nőjön ott, ahol megfelelőképpen kezelték a halálományt, méghozzá a kvótáknak megfelelően. Ugyanis amikor a földközi tengerről beszélünk, akkor mi is a probléma? Az, hogy vannak kvóták, a, és a földközi tengerben, hogyha nem tartjuk be a kvótákat, akkor ö, akkor problémák merülnek fel. Ez nagyon jól látható ma már mindenki számára, ahogyan Richard kollégám is mondja, a földközi tengerben is be kell tartani a, a kvótákat. Az a kérdésem tehát, hogy mennyi időre van még szükség ahhoz, hogy persze haladunk előre felé, de mennyi időre van még szükség ahhoz, hogy a megfelelő irányítási rendszert kezdjük el alkalmazni a földközi tenger térségében is. A bizottság a prezentációjában rámutatott arra, hogy a flotta modernizálása, átdolgozása szintén hatékonyabbá, jövedelmezőbbé teszi a flotta működését vannak olyan régi tabuk, amelyekkel végre le kellene számolni. Ezeket ki kell mondanunk, ugyanis a közös halászati politika igencsak ambiciózus és kiegyensúlyozott, és ahol így működik a közös halászati politika, ott eredményeket tudunk elérni. Viszont ahol túlhalászat van, ott a problémákat meg kell oldani. Zárásképpen szeretném kiemelni, hogy a konzultatív bizottságnak milyen jó, jól működik a, a munkája. Köszönöm, köszönöm, kedves kollégák. Visszaadnám a szót Elizának. Kérem, hogy válaszoljon a kollégák által felvetettekre. Köszönöm, megpróbálok röviden válaszolni. Kezdeném szentos és a lesz képviselők által feltett kérdésekkel, ezek összetett kérdések, én nem vagyok szakértő, amit látható a PPT-ben, illetve magában a jelentésben is, az egy összefoglaló arról, hogy milyen információkat kapunk mi tehát ez a tudományos konzultációs tanácsnak, tanács által számunkra kommunikált adataiból készített jelentés, illetve PPT. Nagyon sok információ kering még, amelyet, amelyet nem ö, tettünk bele ebbe a jelentésbe, ebbe a PPT-be, egészen egyszerűen azért, mert hatalmas információ tömegről van itt szó. Az ISS-től például a maximális fenntartható hozamról kérünk információkat, arról, hogy a biomassa hogyan alakul a maximális fenntartható hozam betartása esetén. Szentos, kérd... Szentos képviselő kérdésére a válasz az lenne, hogy a halállománynak a mérete az nem mindig egy elérhető információ. Vannak információink olyan halállományokról, ahol adókat alkalmazunk, de van olyan is, ahol, olyan halálomány, amelyről nincs információnk, és nehéz is hozzáférni a megbízható információkhoz. Természetesen szeretnénk egy koherensebb rendszert kialakítani, de az a helyzet, hogy a tudományosan elérhető adatok, tudományos adatok, amelyek elérhetőek, azok nem, azokban nincs mindig sok. A Fendelen és a Fendez képviselő kérdésére a következő válaszokat adnám. Ugye hogyan lehet a kvótákat kialakítani a szakértők véleménye alapján, és a bizottság miért nem mindig követi a szakértőknek a javaslatát. Ne felejtsük el, hogy a közös halászati politika az nem csak a maximális fenntartható hozamról szól, hanem a kirakodási kötelezettségről is. Ezek olyan fogalmak, amelyek szorosan kötődnek egymáshoz. Ahol maximális fenntartható hozam van, ott a csak species esetén problémák merülhetnek fel. A több éves tervben ezért vannak olyan intézkedések, amelyeket azért hoztunk, hogy a maximális fenntartható hozamot betartsuk, és a kirakodási kötelezettségnek is megfeleljünk egész egyszerűen nem lehet csak úgy lefordítani a tudományos véleményeket a gyakorlatba, így ugyanis nem érjük el a maximális fenntartható hozamot, mert a vegyes halászat esetén, illetve a kirakodási kötelezettség végrehajtása esetén ennek túl sok nem kívánt hatása lenne. Tehát a szakértői vélemények gyakorlatba ültetése ezért nem mindig, lehetős, nem mindig lehetséges. Ami a földközi tengert illeti, a bizottság az elmúlt években nagyon aktívan próbálta a vitának a középpontjába újra bevezetni a földközi térséget, azt, hogy mennyire fontos lenne, hogy hozzáférjünk az adatokhoz, a különböző mm, földközi tengeri fajokkal foglalkoztunk, látjuk, hogy milyen tevékenységek folynak ezen a szintéren. Hát, hogy ezt nem látják, pedig ott van. A jelentésben, a jelentés mögött rendkívül sok munka áll a DJFCI és az egyéb szervek nagyon szorosan dolgoztak együtt, ennek a munkának a gyümölcsét láthatjuk most. Van tehát eredmény, de persze mindig több munkára van szükség nekünk magunknak és a nyugat, földközi tenger nyugati térségére vonatkozóan egy több éves irányítási tervet kell kidolgoznunk, Végezetős, végezetül pedig az utolsó kérdés az ellenőrzés sekre vonatkozott. Szerintünk nincs kevesebb ellenőrzés, viszont a jelentésben is elmondjuk, hogy azt látjuk, hogy kevesebb megfigyelő van a fedélzeten előfordulhat az, hogy a halászok nem engedik a felügyelőket fel a fedélzetre. Ezt látjuk, de a, felügyelő, a, fel, a felülvizsgálatokból, ellenőrzésekből ugyanannyi van. Nagyon sok munka zajlik, a tagállamok nagyon szorosan működnek együtt, e, egymást tanítják, arra vonatkozóan, hogy a kirakodási kötelezettséget hogyan lehet betartani. Számos alkalommal beszéltünk már a halászati bizottságban erről a témáról. Előfordul, hogy a forrásokat nem használják fel, nem azért, mert kevesebb ellenőrzést szeretnének végezni a tagállamok, hanem azért, mert tudják, hogy az administratív kapacitást kell először felépíteni, utána lehet csak ezeket a forrásokat elhasználni azt, hogy ne vesztenek el ezek a források, kérik a tagállamok, hogy mással használhassák fel a forrásokat. Remélem sikerült válaszolnom a kérdésekre, nagyon köszönöm a figyelmet. Euh. Nagyon szépen köszönöm, Eliza. Valóban válaszoltál a kollégáknak a legfőbb felvetésére, és hát a fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. Most pedig áttérnénk a nyolcas napi rendi pontra, nevezetesen arra, hogy az óceánok nemzetközi irányítása témájában készített tanulmány milyen tartalmú, ezt a B politika tematikus főosztály készített el, a halászati bizottság által kértek meg, megfelelően. Egy csapat dolgozott a témán, és az Ükreti Egyetem koordinálta a tevékenységeket. Erik Moleanár fogja bemutatni a jelentést, és Nienke Vanderburg asszony, ha jól értettem ki a nevét, a tanulmányt megkapták e-mailjén, e-mail útján, de papírformában is átvehető itt a teremben. A tanulmánynak a célja az volt, hogy áttekintsük, hogy milyen szerepei van a halászat gazdálkodási regionális szervezetnek. Megvizsgáltuk a négy tengeri övezetben, medencében, amelyek a legfontosabb az Európai Unió számára, milyen fajta együttműködés, koordinációs mechanizmusok léteznek, milyen eleményt hoztak. 20 percben adnék keretet a két előadónak, hogy bemutassák a tanulmányt, utána pedig becserére kerítünk sort, és meghallgatjuk a kollégáknak a, szó, a kérdéseit. Van der Bedolg a szó. Um, Köszönöm szépen. Arra kértek minket, hogy a bizottság kérdéssel készített eh, tanulmányt ismertessük a halászat témakörében. Röviden némi háttérinformáció. 15 konzultáció zajlott a tengerek nemzetközi irányításával kapcsolatban. Léteznek már regionális keretek, amelyekkel most nem foglalkoztunk, de ezek fontos építőkövei az óceánok irányításának. Ebben a tanulmányban csak a legfontosabb regionális szervezetekkel foglalkoztunk, a regionális halászati, gazdálkodási szervezettel és a tengeri egyezmények végrehajtását felügyelő szervezettel. Milyen módszereket alkalmaztunk? A tanulmány fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljuk ezeket a legfontosabb szervezetet és a koordinációs mechanizmust, megvizsgáltuk, hogy hogyan tudnak együttműködni eh, ezek a szervezetek eh, a közös célkitűzések elérése érdekében. A tanulmány releváns EU szakpolitikák kontextusában készült, eh, a közös halászati politika és a túlhalászat elleni küzdelem jegyében. Ez volt tehát a kontextus, amiben ez a tanulmány elkészült, és megvizsgáltuk, hogy mik a legfontosabb célkitűzések, jó környezeti állapot biztosítása az eh, MSZFD-n keresztül. Arra kértek minket, hogy az európai atlanti óceáni térség, a balti tenger, a földközi tenger térségét vizsgáljuk meg, de még ezt mi kiegészítettük a fekete tengerrel is. A módszertannal kapcsolatban egyfajta mapping eh, eljárást alkalmaztunk, azaz eh, áttekintést adtunk arról, hogy eh, melyik szervezet mit csinál, milyen hatáskörökkel rendelkezik, és hogyan jár hozzá két szervezet egymás céljainak az eléréséhez, vagy mennyiben nem járul hozzá. Elsősorban a, a szervezetek különböző dokumentumait, az ülések jegyzőkönyvét tanulmányoztuk, interjúkat, amelyeket ezeknek a szervezeteknek a vezetőivel készítettek. Én is üdvözlöm Önöket, Erik Molenárnak hívnak, az Ütrechti Egyetemen dolgozom, külső szakértőként vettem részt a tanulmány elkészítésében. Én tehát nem vagyok igazából szerzője a tanulmánynak. Az eredményekről szeretnék röviden áttekintést adni, és ezután Imke fejezi be ismét a, az előadásunkat. Négy regionális esettanulmányt készítettünk, hogyan látják a szlájdon az ikát az Atlanti tonhalral foglalkozó, tehát az Atlanti tonhal védelmére létrehozott Nemzetközi Bizottság, az ikát illetve a a GFCM tevékenységét vizsgáltuk. A földközi tenger és az atlanti óceáni térséggel koncentráltunk, a Fekete-tengerrel csak a GRCM foglalkozik, bár, már több kísérlet történt arra, hogy itt is létre hozzanak az ikat keretében is programokat. A tagok különböző övezeteket hoznak létre az érintett eh, térségekben. Hogy kik a tagjai ezeknek a szervezeteknek, az európai, az atlanti és a földközi tengeri eh, térségben az összes érintett parti ország természetesen részt vesz eh, ezekben a testületekben, az EU, az EU tagállamok, azután a balti tengeri térség a következő, valamint a Fekete-tenger, amelyet a GFCM eh, képvisel. Három parti állam, Törökország, Románia és Bulgária, eh, valamint eh, résztvevők, illetve Ukrajna és Grúzia nem tagok, de Oroszországgal együtt megfigyelőként vesznek részt az üléseken regionális tengeri egyezmények a balti tenger kivételével léteznek. A Fekete-tenger kapcsán sem tagja az EU a regionális tengeri egyezménynek, hanem itt van egy Fekete-tengeri bizottság, és alul végül is azt látják, hogy milyen tanácsadó testületek működnek milyen a koordináció és az együttműködés a regionális szervezetekben? Itt léteznek informális és formális megállapodások, valamint Memorandum of Understanding, mou több esetben is az Észak-Atlanti térség, illetve a GRCM és az ICAT a földközi tengeri térségben kötött ilyen megállapodást. Elsősorban ez formalizált az együttműködés, a NEAFK is szerepet kap ebben az együttműködésben, valamint illetékes hatóságok, részt vesznek az Észak-Atlanti térségben bizonyos kiválasztott területeken, amelyek kívül esnek a nemzeti joghatárságokon, ezek az híres, hírhet kollektív megállapodások. Néhány szót még arról, hogy ezeknek a, az együttműködési konstrukcióknak mi a tartalma. Az Atlanti szenítésében nyilván a közös érdekek jelentik az alapot, különböző regionális tengeri egyezmények gyakorlatilag ugyanazt a célkitűzést követik, azaz egy egészséges tengeri ökoszisztémát kell biztosítani. A földközi tenger és a feketi tengeri térségben kicsit technikai jellegű az együttműködés, és a Fekete-tenger esetében el kell ismerni, hogy még nagyon korai stádiumában vagyunk a e, fejlődésnek. Az együttműködésről még annyit, hogy az európaiak az e, atlanti e, óceáni térségben a NEAFC keretében kötött részesei egy kollektív, egy közös konstrukciónak, ezt a kollektív eh, arrangementet említettem már az előbb is. Itt eh, még a ensz belül is zajlik az ünnezett BBNG folyamat földszíri tenger, itt nagyon szoros az együttműködés a GFCM és az UNEP-MAP között egy ökoszisztémán alapuló megközelítést akarnak közösen végrehajtani, és az UNEP-MAP és az EU is készített egy úti tervet az egészséges óceánok érdekében. A Balti-tenger, hát itt elég sok intézmény tevékenykedik ezen a területen, a különböző érintett szereplők egy platform keretében működnek együtt. A Helcomnak is fontos szerepe van, és elég sok intézményi és igen, halászathoz kapcsolódó lényeges tevékenységet végeznek a Helcomban. A Helcomnak tagja az EU is, és nagyon hasznosnak tartjuk ezt a kezdeményezést. Fekete-tenger az EU és a Fekete-tengeri Bizottság együttműködnek, egy dokumentum kapcsán, ez a stratégiai keret dokumentum, az MSFD, a <clears throat> GSM ilyen is részese az együttműködésnek. A jó hírek után néhány szót a kihívásokról, a hiányosságaikról. Európa-Atlanti óceáni térség, itt az OSPAR és a NEAFK részvétele elég, elég kis intenzitású, jobb lenne, hogyha több információt cserélnének ezek a szervezetek egymással földközi tengeri térségben több memorandum of understanding létezik, de ezeket operatívabbá kellene tenni. Fekete tenger esetében pedig igazából nincs konkrét RFMU, és a pár a gfcm meg mindent megtesz, hogy ezt a jogi hézagot kitöltse, de miután az EU nem tagja a regionális, ebben a balti tengeri Fekete-tengeri tanácsnak, hát még sok a gond. És összességében az adatok megosztásával kapcsolatban is javítani kell a helyzetet. A jelentés három fő megalapítást tesz, és utána rövid ajánlásokat dolgoztunk ki azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az EU szerepe, milyen opciók léteznek. Az első megállapításunk az, hogy a az óceánok irányításával kapcsolatban fontos elismerni azt, hogy itt földrajzi kompetenciákat figyelembe kell venni, sok az átfedés, különböző és az egymást, egymást kiegészítő célkitűzést is figyelembe kell venni. A jelenlegi szervezetek eh, már eh, által meghatározott eh, kihívásokkal foglalkozni kell, például a Vörös Korál kapcsán a NEAFK tett fontos megállapításokat. Több esetben regionális szervezetek nem tulajdonítanak maguknak kompetenciát, hanem más szervezetek hatáskörébe utalnak bizonyos kérdéseket. A koordinációnak és az együttműködésnek nagyon kulcsfontosságú szerepe lehet. Az ökoszisztéma megközelítés kapcsán eh, is látjuk, hogy eh, a habitatok, az élőhelyek és a fajták megóvása fenntartható módon a célja az összes tengeri egyezménynek. Ehhez fenntartható gazdálkodásra van szükség az európai regionális vizeken meglévő szervezeti struktúrák véleményünk szerint az óceánok irányításával kapcsolatban megfelelő megfelelő konstrukciókat jelentenek, tehát a meglévő mechanizmusok kielégítően működnek, a, utalunk a különböző tengeri egyezményekre, és szerintünk nincs szükség új típusú szervezetekre, kielégítő a jelenlegi struktúra, nincs szükség új ellenőrző vagy felügyelő szervezetekre. Azaz itt nem látunk lehetőséget arra, hogy a helyzet javuljon. A folyamatokat, a koordináció, az együttműködés folyamatát is vizsgáltuk, vizsgáltuk. A regionális szervezetek célkitűzései között vannak átfedések, a tagok és a földrajzi elhelyezkedés, valamint a célok tekintetében is. Az emlékeztetők, a Memorandum of Understanding-ek alapvetően kedvező folyamatokat indíthatnának el, lehetne intézményesíteni a folyamatokat, hogy ilyen módon a régióban zajló fontos tevékenységről több ismeret legyen, erősödjenek a szinergia hatások, és persze el lehessen kerülni a negatív hatásokat és a duplikációkat. Összességében az emoljuk különböző részletességű szintet képviselnek, de hát végül is mindegyik állapot megőrzési, fenntarthatósági célokat követnek és tartalmaznak helyreállító vagy ellenőrző intézkedéseket is. A multilaterális konstrukció, tehát egyfajta kollektív erőfeszítés, ezt a konstrukciót azért hozták létre, hogy azok a szervezetek, amelyek ugyanabban a földrajzi térségben tevékenykednek, tudjanak egymás tevékenységéről, és kölcsönösen befolyásolják egymás tevékenységét. A NEAFK és az OSPÁR eh, kiemelt eh, szerepet kapnak ebből a szempontból bár az EU-nak megfigyelő státusza van, azért eh, biztos, hogy célszerű lenne a koordinációt erősíteni. Az EU-nak eh, a szerepe az lehetne, hogy bizta, bátorítást adjon eh, arra, hogy az együttműködést és a koordinációt tovább, tovább intézményesítsék, vagy intézményi keretek között valósítsák meg ezek a szervezetek. A halászati egyezmények és a releváns EU szakpolitikák kapcsolatát is vizsgáztuk, vizsgáltuk. A regionális szinten látnunk kell, hogy milyen építő kockákat jelentenek a különböző EU szakpolitikák, mint a közös halászati politika, a különböző rendelekek, az MSZFT és az MSZFDP. Az évek során egyre tágult a tevékenységi kör, itt az, megszületett például az ökoszisztéma megközelítés, közös célkitűzések vannak más EU szakpolitikákkal is, mint például az MSZFD által követett szakpolitikákkal. Az európai regionális vizeken Fontos, hogy a halászat irányítás összekapcsolódjon a más környezettel kapcsolatos menedzsment célokkal. Fontos biztosítani ezeknek a szakpolitikáknak, az MSZFD-knek a más szakpolitika területén történő megvalósulását, és tovább is arra kell törekedni, hogy a halászati eh, jogszabályok eh, mm, megvalósítása kapcsán a különböző szervezetek együtt segítsék ezeknek a politikáknak a megvalósulását, érvényesülését. Összességében ez a tanulmány kihangsúlyozza hogy a koordinációs és együttműködési mechanizmusok létrehozása rendkívül fontos a kulcsfontosságú szereplők között, akkor is, ha vannak átfedések a célkitűzésekben, amelyek eh, egymás esetleg a szervezetek célkitűzéseit negatívan befolyásolhatják. Ezért fontos szerepe van annak, hogy a koordinációs és együttműködési folyamatokat milyen tartalommal töltjük ki. Euh, euh. Nagyon szépen köszönöm Molenár euh, úrnak és Van der Burg a hozzászólását, és eleve köszönhetett mondat kezéről betartották az időkeretet, és akkor most a kollégákhoz fordulok, ki kíván kérdést feltenni, ha bár ezek az előadások már önmagukban is nagyon konkrétak voltak. Ricardo. Uh, Szeretnék köszönetet mondani Köszönöm először is, hogy elkészítették ezt a jelentést, amely nagyon jól összefoglalja az óceánok nemzetközi irányítását. Örülök, hogy a periférikus régiókat is belevonták ebbe a szövegbe, tanulmányba. Amikor arról beszéltünk, hogy a hal állománynak milyen is a helyzete, akkor azt emlegettük, hogy katasztrofális a helyzet, vagy legalábbis mély válságot láthatunk. Visszafordíthatatlan helyzetet emlegettünk. Amikor megnézzük, hogy az óceánok irányítása milyen is, a tengerek irányítása milyen, akkor láthatjuk, hogy olyan sok rövidítés van, hogy már a szakértők sem értik. Mindent rövidítéssel jelenítünk meg. Nem hiszem, hogy több szervezetre lenne szükségünk, hiszen már így is annyi van. Lenne egy kérdésem. Nem lehet, hogy esetleg túl sok átfedés van a különböző intézmények között, hiszen mindannyian az együttműködést tűzték ki célul, de nem lehet, hogy túl sok van belőlük. Nem kellene esetleg összevonni bizonyos intézményeket másokkal, persze anélkül, hogy a munka sérülne. Hogyha jól értettem, akkor nagyon sok szervezet működik. Nem tudom, hogy ez a fenntartható óceánirányítás célját szolgálja el. Nagyon köszönöm, Ricardo. Maler úré a szó, amelyikük szeretne. Mert most válaszoljunk? Rendben. Szerintem érdekes ez a felvetés. Egyértelmű, hogy minden szervezetnek megvan a maga felhatalmazása. Láthattuk, hogy nagyon szigorúan használjuk ezeket, használják ezeket a felhatalmazásokat itt a tengeri óceáni környezetben. Szerintem az ökoszisztémán alapuló hozzáállás, amely már mindkét oldal részéről látható, ez egy nagyon jó alap. Nagyon jó alap, amely mentén az együttműködést javítani lehet. Megnéztük ezt a két szervezetet, nem gondolom, hogy túl sok lenne belőlük. Nem gondolom, hogy valamelyik intézmény ne lenne szükséges. Közös nyelvet használnak ezek az intézmények, hogyha még inkább így lenne, akkor a koordináció, az együttműködés, a szabályozások végrehajtása hatékonyabb lehetne. Tetszett a kérdés. Van itt egy kis ö, regionális ö, óceán irányítási szervezetekre vonatkozó kérdés. Elméletileg persze meg lehet szabadulni bizonyos intézményektől, össze lehet bizonyos intézményeket fonni másokkal. A halászati bizottság természetesen foglalkozhat ezzel, de nem hiszem, hogy megoldjuk a, megoldanánk a problémát összevonásokkal vagy bezárásokkal, ugyanis a, az, az envy is van egy halászati vetület, és önöknek is együtt kell működniük egymással. Tehát még hogyha egy esernyő alá hozzuk is össze a különböző területeket, mégiscsak különbözőek lesznek az érdekek, különbözőek maradnak az érdekek. De azért tetszik az ön által felvetett ötlet. Nagyon köszönöm. Van esetleg más észrevétel vagy kérdés? Hogyha nincs, akkor én is szeretnék köszönetet mondani a két felszólalónknak. Köszönöm. Mindig szívesen látjuk Önöket ebben a szakbizottságban. Most pedig rögtön át is térünk a kilencedik napi rendi pontra. Eszmecsere a bizottsággal az Európai Halászati Alap utólagos értékeléséről. Tehát az EH-ról fogunk itt beszélni, 2007-2013-as időszak utólagos értékeléséről. Az eszmecserét a bizottsággal fogjuk tehát lefolytatni az Európai Halászati Alap 2007 2003 as utólagos értékeléséről az 50. cikk alkalmazásával, mert megint az 50. cikk jön itt elő, méghozzá az operatív programok felhasználásának hatékonysága áll a középpontban. Azzal is fogunk foglalkozni, hogy az operatív programok mennyire használják, mennyire szolgálják a mm, fenntarthatóságot, itt 16 intézkedést javasol egyébként a szöveg. Megadnám a szót ismételten az előző felszólalónak, aki nem jött hiába, ugyanis a mm, bizottság részéről ismételten ő fog tehát felszólalni, Eliza. Igen, megint én vagyok, elnézés, de hát a kollégáimnak egy része, például Jean-Pierre is, még szabadságon vannak. Na, nagyon jó, nagyon jó, hogy ismét önt hallgatjuk, nem kell elnézést kérni. Jó, hát köszönöm. Először is a tanulmány az már készen volt, az utolagos értékelésről szóló tanulmány már készen volt tavaly is, de szeretünk volna egy szintetikusabb verzióval is előállni, amely rövidebb. Úgyhogy elkészítettünk egy rövidebb verziót, amelyet a parlament és a tanács számára mm, benyújtunk. Az utolagos értékelésnek melyek a legfőbb következtetései? Először is 2007-ben indult el az Európai Halászati Alap, amikor kirobbant a gazdasági és üzemanyagválság. Rendkívül fontos szerepet játszott ez az alap, először, először is azért, mert nagy nyomásnak volt kitéve ez a szektor, ez az ágazat a halászati ágazat. Ez megmutatkozott abban, hogy az üzemanyagárak nőtek, a hal táp ára nőtt, a munkanélküliség szintén nőtt, viszont csökkent a hal termékek iránti kereslet, kirobbant a, a válság, ekkor kezdődött az európai halászati alapnak a története. Fontos kiemelni, fontos kiemelni, hogy miért is hoztuk létre ezt a, az alapot. Az értékelésnek a fő témái a következők voltak. Szerettük, szerettük volna megvizsgálni, hogy az Európai Halászati Alap az EU flottájának kapacitását hogyan a kapacitásának kiegyensúlyozottságát hogyan szolgálja, mennyire fenntartható a halászat, az akvakultúra szektor hogyan működik, a helyi területek fenntarthatóan fejlődnek-e, illetve munkahelyeket hogyan teremt ez az ágazat. Nézzük először is az Európai Unió flotta kapacitásának helyzetét. Az EH-nak rendkívül fontos szerepe volt, összes, ugyanis 2007 és 2015 között 17,5%-os, majdnem 20%-os csökkentést, csökkenést láthattunk, 10%-ot sikerült leküzdeni az EHA támogatásával. Az EHA tehát hatékony volt, fontos szerepet játszott. Amikor az EMFF bevezetésre került, akkor nagy változásokat láthattunk, ugyanis ott használhatták a hajókat a tagállamok, ahol csak szerették volna. Az EMFF csak azon flottákat flottákra vonatkozik most, ahol túl halászat van. Tehát itt vannak ö, javulások. A flotta versenyképessége hogyan is javult? Először is az EFF hozzájárult a flotta modernizálásához, például ö, motoros hajók bevezetésével, és megváltoztattuk a hal halászati eszközöket, illetve a halászati módszereket is, valamint az EFF-nek fontos szerepe volt a feldolgozás, illetve az értékesítés területén is. A kisüzemi partmenti flották tekintetében az EFF-nek sikerült a halászati területek irányításához hozzájárulni, csökkenteni az erőfeszítéseket, az innovációt pedig erősíteni. Érthető, hogy ezen Érdekes, hogy ezen intézkedést nem olyan sokan használták. Négy illetve a kisüzemi partmenti flották esetében, tehát nem igazán használták ezeket az intézkedéseket, azért, mert ezek nem voltak célzottak, valamint más intézkedéseket választottak inkább a tagállamok nem csak a kisüzemi partmenti flottákra koncentráltak. Az EMFF-nek köszönhetően viszont ezen intézkedésnek az alkalmazása intenzívebb vált, ez is az EMFF-nek köszönhető. A fenntartható halászat nagyon nehéz az EFF, illetve illetve a fenntarthatóság között közvetlen kapcsolatot vonni. De azt látjuk, hogy ez EFF-nek milyen hatása is volt, hogyan sikerült például a környezetvédelmem célját szolgálni az EMFF-nek köszönhetően. Látható, hogy a közös halászati politika és az elköltött források között milyen erős a kapcsolat. Tehát a szociális, valamint környezeti fenntartatóságot hogyan is tudtuk finanszírozni. Akvakultúra. Az EFF az akvakultúrára nagy forrásokat különített el, illetve használt fel. Vannak itt jó történetek. Láthatjuk, hogy az akvakultúra termelés az, el, az jelentősen növekszik. Az akvakultúra mm, előállítás nem ugyanúgy nő az EFF köz, EFF-nek köszönhetően, mint általában. Rendkívül fontos azt is kiemelni, hogy az EFF támogatása az akvakultúra cégeknek nagyon fontos volt, főleg a gazdasági válságban, a kagylók, a kagyló ágazatban, az is az EFF nélkül bezárhattak volna ezek a vállalkozások. Az elfebben nagy változást láthattunk, ugyanis az akvakultúrának a támogatása az nemzeti tervek, nemzeti cselekvési tervek végrehajtásán keresztül történik. Az EMF-et tehát stratégiai tervekkel, országos nemzeti stratégiai tervekkel kell kiegészíteni, ami a fent a feldolgozást, illetve az értékesítést illeti. 8000 operatív programok, programot láttunk, 2700 támogatott részvételével, 10.000 új munka született a feldolgozó szektorban. Nem látjuk, hogy a kisüzemi vállalatokat, vagy a KKV-ket hogyan is támogatták ezek az alapok. Inkább a nagyobb vállalatok, vállalkozások részesültek ebből. Egyébként nagy beruházásokat láthatunk a feldolgozási ágazatban. A kisüzemi vállalatokra, a kisvállalatokra nagy hangsúly került. Azt érezték, hogy ők máshol nem annyira kaphatnak, tehát a kkv nem annyira kaphatnak forrásokat. Nézzük az LFF innovatívabb részeit. Először is a fenntarthat, a helyi területek fenntartható fejlődése. Ez új volt a halászati ágazatban. Nagyon lassan indult az egész, ugyanis nehéz volt a tagállamokat meggyőzni arról, hogy csinálják ezt, nehéz volt a helyi csoportokat is meggyőzni arról, hogy együtt kellene dolgozni, hogy kellenének helyi fejlesztési tervek, Viszont láthatjuk, hogy milyen nagy most már a siker. Az EFF igen kicsi része, 6760 mm, új munkahely, illetve 9240 megtartott munkahely köszönhető az EFF-nek. Az egyik legnagyobb probléma az, az, az a komplementaritás volt, illetve a szinergia többi alappal előfordulhat, hogy ugyanaz a partmenti szakasz ugyanolyan projektet több forrásból finanszíroz, szociális alap, regionális fejlesztési alap, vagy akár európai halászati alap. Először is a folytonosságot tartjuk szem előtt, másrészt pedig a szinergiákat más alapokkal. Ha megnézzük a pénzek felhasználását, hogyha az EFF-et az EMFF-el összehasonlítjuk, látható, hogy hogyan is alakulnak a számok. Az EFF-ben a pénzek 90%-át a támogatottak kapták, az emff ben ez összesen 5000 55,750 milliárdos összeget jelent. Természetesen az EFF, illetve az MFF kialakítása között új öm, tagállamokról is beszélhetünk, illetve a különböző tengerészeti politikák megújításáról. Láthatjuk a, a számokat, azt, hogy az MFF alatt milyen számok is kerülnek elő. Készülünk a jövőre Tallinnban az észtelnökséggel, az észtelnökség szervezésében október 12-én, illetve 13-án lesz is egy konferencia, önök közül lesznek is páran ott. Ezen a konferencián a jelenlegi helyzetről fogunk beszélni, arról, hogy az EMFF hogyan is áll most, és a 2020-as időszak után mit is szeretnénk elérni az EMF EMFF-től. Itt lennének még számok, de javaslom, hogy a tanulmányt olvassák el, és abban megtalálnak mindent. Itt be is fejezném. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Eliza. A kollégák kívánnak-e hozzászólni, kérdezem. Nem látok észrevételre jelentkezőt. Ö, akkor köszönöm szépen ezt a beszámolót. És is akkor most már a napod végére jutottál? Kész a mai nap? Kész mondod. Jó, köszönöm szépen, ebben. Szóval nyugodtan maradjál velünk, örülünk a társaságodnak. Jöjjön most a tízes napi rendi pontunk. Egy jelentés, egy leszámolóról van szó, mégpedig arról, hogy a halászati szakbizottság Magdeburg Pomerániában, előpomerániában járt, és hatan mentek el eh, Mecklenburg előpróbálójába, mégpedig július 17-e és 19 között tartózkodtak ott a balti tengeri tevékenységgel, halászati tevékenységgel foglalkoztak, és találkoztak a tűnenni Intézettel Rostokban, és ezen kívül megtekintettek különböző feldolgozó intézményeket is, vállalatokat, jelentést készítettek a titkárságban erről az utazásról, ezt hamarosan megkapják a tagjaink, de miért adnám a szót most az elnök helyettesünknek, Werner Kunnak, aki kiválóan megszervezte ezt a látogatást. Tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Alan. Örülnék, hogyha a bizottság képviselője, elnézést asszonyom, kérem, hogy maradjon még egy kicsit. Nagyon érdekes lehet, amit mondok a bizottság számára is, hiszen szeretném értékelni a Kutatóintézet munkáját is. Az elnök úr már említette, tehát a, Balt, a Rostoki Balti Tengerintézetben jártunk, és ott értékeltük a halállományok állapotát a Balti tengeren, a nyugati balti tengeri térséggel kapcsolatban azt hallottuk, hogy a herring kvóta, 2018-ra vonatkozó herring kvótát 38%-kal akarják csökkenteni. A, a közönséges tőkehal esetében pedig stabilizálni akarják az állományt, tulajdonképpen csak egy 8%-os csökkentést terveznek. Halászati lehetőségek 2018-ban hogyan fognak kinézni a balti tengeren? Nos, egy teljes halászati tilalomban is gondolkoznak többen. Mi megpróbáltuk struktúrálni a terveket, a bizottság ezt jóvá hagyta, és most már jelentkeznek az első eredmények. Ez idén augusztus 29-én jött ki ez a teljes fogási tilalomra vonatkozó terve, azon a megjelent a sajtóban, az, hogy az intézményi együttműködés új minősége ez, hát én nagyon csalódott vagyok, ezt el kell, hogy mondjam, és szerettem volna ezt a bizottság is meghallgatja. Ezzel együtt is nagyon érdekes volt persze a delegáció útja. Örültem, hogy spanyol kollégák, eh, Karile Géna és Milan Mon is jelen voltak, Anni Schreier Hollandiából, Ulrike Rodosz Németországból, és Jens Kiesiger szintén Németországból. Nagyon figyelmesen egymásra is odafigyelve folytattuk le a vitákat, foglalkoztuk a tengerek terhelésével, közönséges tőkehal helyzete nagyon aggodalmas, vagy aggályos. Ez tulajdonképpen egy praliné doboz méretű hal. Mi azt akartuk megnézni, hogy a közönséges tőhekal élet korát hogyan próbálják tudományos módszerekkel meghatároz, meghatárol, meghatározni. Ez aztán nagyon riasztó, hogy a műanyag szennyezés milyen borzasztó méreteket ölt, a rengeteg kozmetikai cikk csomagolása, többi. Foglalkoztunk a, azzal is, hogy hogyan lehet a kvótákba bevonni a ö, parti halászatot, ez még nincs pontosan definiálva, de lehet, hogy ezt majd az északi tengeri tervbe már föl fogják venni, ez is a témák egyike volt. Azután foglalkoztunk azzal is, hogy mi is a helyzet az együtt kifogott fajtákkal, az úgynevezett choke species-szel, itt hallottunk arról beszámolót, hogy a halászati eszközök a jövőben hogyan fognak kinézni, és a járulékos fogást hogyan lehet esetleg technikai lehetőségekkel kizárni vagy korlátozni. Ez itt ezen a területen is nyilván még tovább lehet lépni. Jártunk, elmentük utána a Várnem Mündébe, és ott a hobbi halászattal vagy horgászattal is foglalkoztunk. Köszönetet mondok Claudio Karántának, aki ezt a látogatást előkészítette, és Alke Hoffmannak is. Ellátogatunk a hobbi halászokhoz, horgászokhoz, és beszélgettünk több mindenről velük. Igazából sok mindenben nem eh, támogatják az elképzeléseket, de hogyha be akarjuk vonni őket a megfelelő eh, fogási lehetőségbe, halázati lehetőségbe, kvótákba, stb., akkor itt még sok munkára van szükség. Eh, heves vitákat is lefolytattunk velük. A második napon nagyon problematikus és rendkívül aktuális témával foglalkoznak. Szásznicban évi 25 ezer eh, tonna eh, heringet dolgoznak fel, és eh, ennek egy része olyan területről származik, ahol van érvényben egy USA-val egy egyezmény. Az ágazat képviselőivel megvitattuk a Brexit kihatásait is, és elmondtuk, definiáltuk, hogy aki hozzá akar férni a mi piacainkhoz, az a vizekhez való hozzáférést is kell, hogy biztosítsa, ez a viszonosságon alapulhat csak, máskülönben a nem lehet az Egyesült Királysággal közös halászati politikát folytatni. Volt lehetőségünk egy kicsit kirándulni, és, és elmentünk Rügen szigetére, aki, ott még, aki még nem járt ott, csak ajánlani tudom, hogy látogasson el oda. És a hajón is még hevesen vitatkoztunk a Pulse Fisheriről, az északi tengerről, Hollandia és Németország közösen um, milyen álláspontot képviselnek, mik az előnyök, a hátrányok, és a nyelv halig bezárólag nagyon sok fajtával foglalkoztunk, még a torisznyarákról is szó volt. Megvitattuk azt is, hogy milyen nehéz a helyzet a Natura 2000 területekre vonatkozóan, mikor készül el végre a gazdálkodási terv, a kormorán nagyon el szaporodott, és eh, a angolnákat különösen szeretik a eh, kormoránok, úgyhogy itt eh, nyilván egy tervre van szükség a a kapcsolatban, és akkor ehhez kapcsolódó más dolgokról is meg tudjuk vitatni. Ezután Strázunkban a Tanácsházán, ugye egyébként Strázon az UNESCO világörökség része, több száz éves hagyományokkal rendelkezik tengerészetipar halászat területén, és persze a Hanza Városok Szervezetének fontos tagja. Megnéztük a tanácsházát és a hozzá tartozó Nikolaj templomot, és a főpolgármester is fogadott minket. Következő nap a harmadik napon akvaponik projekttel foglalkoztunk, ez a hetedik kutatási keretprogram részében valósult meg, ellátogatunk egy faluba, halász faluba, ahol hát bemutatták nekünk azt, hogy az akvaponikban hogyan lehet együtt összehozni a halászatot és a növénytermesztést, de hát nagyok a gondok ezekkel a ragadozó madarakkal, azt is, ezt is nagyon világosan bemutatták még egy dolgot nyomatékosan leszögeztek. Az a többletérték, a, amit a kifogott hal jelent, és a feldolgozott állapotú hal, az igazán fontos az itt élők számára, és ezt a tevékenységet ezért kell támogatni. Nagyon jó bemutatták, hogy mindezhez hogyan kapcsolódik a turizmus is. Köszönetet mondanék még egyszer a kollégáknak és azoknak is, akik előkészítették az utat. Üdvözlöm a bizottságot, és remélem, hogy szeptember 25-én napirendre tűzzük ezt a kérdést, és nagyon egyértelműen megvitathatjuk, hogy mi hogyan jutottunk el az értékelésünkhez, illetve a bizottság hogyan jutott el az értékelését. Nagyon szépen köszönöm, Werner. Ebben a delegációban Ulrike Rodusz is, Annyi Steyrik is jelen volt, ö, Lizek, Gizeke asszony és Milán Monis a kollégáink közül, és um, Aguilera asszony. Kívánne valaki hozzászólni, Udike? Annyiban szeretnék hozzáfűzni az elmondottakhoz valamit, hogy tulajdonképpen köszönetet mondok Kun kollégának, Kevene Kunnak, jól szervezett út volt. Fontos hogy a helybeli kollégákkal is megvitassuk azt, hogy az a politika, amit mi itt a parlamentben kialakítunk, hogyan valósul meg ott helyben. A kollégám nagyon jól összefoglalta, hogy milyen problémákat vitattunk meg. Muszáj, hogy komolyan vegyük az oltani felvetéseket, és megfelelően cselekedjünk. Itt a szakbizottságban is meg kell vizsgálnunk ezt ezt az új felvetést, amiről a kollégám is beszámolt, és más fórumokon is persze, de itt a szakbizottságban is foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, valamint a hering és a közönséges tőkehal helyzetével. Meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy magukra hagyhatjuk el a halászokat. A e, közös harcati politikát persze végre akarjuk hajtani, lennék az utolsó, aki engedményeket akarna tenni, de viszont akkor kompenzációt, kártérítést kell adni a halászoknak. Az Európai Bizottság intézkedéssel kapcsolatosan úgy döntöttünk, legalábbis én úgy döntöttem, és többek között a koordinátoroknak a támogatására, hogy megkérjük az Európai Bizottságot, mondja el, a körünkben, hogy milyen okok miatt hoztak az angolákkal kapcsolatosan drasztikus intézkedéseket ezeken a vizeken. Természetesen a bizottság áll elébe a blogoknak, mint máskor is, el fogja mondani, hogy miért történtek ilyen döntések, és persze, hogyha nem értünk ezekkel együtt, akkor elmondjuk ezt a bizottságnak. Jens? Igen, köszönöm. Werner Kuhn, a delegáció vezetőnk részletes beszámolót tartott. Rodosz asszony köszönő szavaihoz csatlakozom. Nagyon jól kiegyensúlyozott volt a program, a tudományos része, és azután találkoztunk halászokkal, átfogóan megvitattuk a problémákat. És ami különösen nagy hatással volt rám, az a kormorán eh, kérdés Mecklenburgban, 15.500 pár él, egy hatalmas populáció, soha nem volt ennyi kormorán, és most az, az angolnak kifogásának a tilalmával kapcsolatban, hát azt is akkor meg kell vizsgálni, hogy a kormorán problémát hogyan oldjuk meg ebben a szakbizottságban, vagy talán a környezetvédelmi szakbizottságban is meg kell ezt vitatni. Közösen kell kialakítanunk egy stratégiát, hogy hogyan lehetne korlátozni a kormánypopulációt, de még egyszer nagy dicséret, köszönet Werner Kuhn munkatársa és kitörő munkát végeztek, és a szakbizottság titkársága is. Ez volt az első delegációs utam, és ez, ez rögtön remekül sikerült. Hát ehhez már nincs mit hozzáfűznöm, Werner. Bravo, bravo, gratulálok. Egyszerűen nincs mit hozzátenni, csak gratulálhatok. Gyönyörű ez. Kiváló dolgokat valósítottatok, meg láttatok és amit eh, Enrique mondott valóban, illetve eh, Úrike hát mondta, hogy valóban az nagyon fontos, hogy a helyekkel találkoztatók, a, eh, és ne csak itt a saját körünkben választottak képviselők közöttében, és szakértők, meg erokraták közében körüljünk, hanem valóban arra van szükség, amiről szót ejtettél, és a dolgok konkrétak legyenek, időnként kritikát kapnak a delegációk, de azt hiszem, hogy vannak olyan események, amelyek igazán fontosak, ez az volt, és nagyon lényeges látni az, hogy melyek azok a témák, amelyek vissza-vissza köszönnek, és mint hogy ugye, ugye egy olyan állatfaj vagyunk, amelyik nagyon sok halt fogyaszt, és hát volt is egy kollégánk nem régi, benne pár évvel ezelőtt, egy finn kollega, aki igazán szakértője volt a témának, és és hát aki a kormoránok és a fókák iránt hatalmas vonzalmat érzett, olyan állatfajokról van szó, amelyeknek persze a részleteiben nem térnék ki, de hát nyilvánvaló az, hogy olyan ugye predátor fajokról van szó, hogy adott esetben jól lehet védelmezni kell ezeket a predátorokat is, ezeket a ragadozó halakat, de ugyanakkor hát mint hogy megtámadják le, rohanják a többi fajokat, ezért hát mérlegelni kell dolgokat és megvizsgálni, hogy mit lehet tenni ennek megakadályozására. Gratulálok a delegációra! gazdagáciaknak, és következik a 11-es napi rendi pontunk, nevezetesen eszmecsere a bizottsággal a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és a végrehajtási jogi aktusokról. Ugye van egy olyan delegált aktus, amelyek a közvetlen irányításra vonatkoznak, és vonatkozik a pénzalapoknak a felosztása tekintetében, és hát tudjuk azt, hogy ö, itten vannak határidőink, szeptember 12-e az a határidő, amelyre kívánja az Európai Bizottság, hogy csökkentsük az eredeti határidőt, a 12-eit, amely októberig szólt eredetileg tehát és hát nem tudom, ez ehhez majd hozzászól le. Aztán van ö, ugye az a rendelet, amelyik a kirakódással kapcsolatban, aki ö, vissza ö, a visszadobással kapcsolatosan fogalmazódott meg a dél-nyugati vizeken. Ricardo ugye két hónappal szólna a kiterjedés, ezt jóvá hagytuk, tehát a Ricardo által felvetett kiterjesztés, azt jóvá hagytuk, egyhangulag valóban, ahogy mondod, igen, ez fontos megfogalmazni most itt hangosan is, a harmadik rendelet pedig egy visszadobással kapcsolatos rendelet, mégpedig az északi tengernek az övezetében és az ISS 2-es övezetére vonatkozik. Itten az Európai Parlamentnek 13-áig szeptemberben van határideje arra, hogy a fenntartásait adott esetben megfogalmazza, és akkor ugye a harmadikról van itt most szó, tehát a mélytengeri halfajokról, a déli tenger illetve a déli övezetben így van, és az isz a kettes övezetében. Ugye nem kavartam össze a dolgokat. Azt mondjam, öné a szó. Merci, monsieur le président. Non, monsieur Soukenik était là, en fait. Köszönöm szépen. Szörnyék úr itt volt, akkor, amikor az alapok felosztásáról van szó, és itt asszony foglalkozik a többivel. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nem tartottam, hogy itt kérdéseket kell majd feltennem, de megpróbálom röviden összefoglalni a kirakodási tervet. Egy módosításról van itt szó, egy bizonyos északi, északnyugati területeken működő kirakodási tervnek a módosításáról. A, már a létező rendelet 16-25-ös rendelet által lefedett fajokon kívül második, január 2-án, 2017-én azt kérték a bizottságtól, um, hogy vegyünk ide be még plusz fajokat. Meg Vizsgáltuk a kérdést a regionális összetételben, a tanácsadó szervezettel is folytattunk egyeztetéseket. A tagállamok konzisztens hozzáállást kértek a kirakodási kötelezettség, kirakodási terv teljesítése területén az északnyugati vizeken. Szakértői információkat kaptunk szakértői testületektől, a Nemzetközi Tengerügyi Szervezet pedig megvizsgálta ennek a megfelelő megvalósítását. Azt láthattuk, hogy bizonyos fajok nem kerülnek elő megfelelő számban, mert azokat mondjuk halásszák, plusz nagyobb halok meg is eszik őket. Ennek a következ, következtetésképpen a kirakodási eljárásnak nem biztos, hogy lenne bármilyen hatása. Gondolok itt például a fekete abroncsharra továbbra is azt kérjük, hogy legyen egy másik faj esetében ki, ö, kivétel, hogy az STCF megfelelőképpen monitorozhassa ezt. Merci beaucoup. Euh, donc je... Köszönöm. Köszönöm, tehát elfogadtuk ezt az elvet, azt, hogy legyen két hónap ezen végrehajtási aktus esetében a határidő, többet már nem is mondanék erről. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy felszólalt. Kedves kollégák, befejeztük a rendi pontok tárgyalását, a tanácsoknak pedig egy kis, kicsit több idejük marad így. Nagyon köszönjük, hogy velünk dolgoztak ma. Ami a koordinátorok határozatait illeti, ezeket majd írásban fogjuk megosztani önökkel. A következő ülésünk itt lesz Brüsszelben szeptember 25-én hétfőn, délután 3-tól fél hétig. Nagyon köszönöm mindenkinek, szép estét kívánok, hamarosan találkozunk. Köszönöm. Tu viens passer l'été Oui, ça a été, oui. Et toi